Euh, Kedves kollégák, mielőtt átadnám a szót Georgieva asszonynak, a 18-as ponttal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a módosítások előterjesztésének határideje május 26 dél, tehát holnap dél. Most pedig rátérünk egy nagyon fontos pontra a napirendben. 2012-es humanitárius prioritások, nagyon örülök, hogy üdvözölhetjük Kristalina Georgieva biztosasszonyt. A témánk a Soktat Párbeszéd a Bizottság 2012. évi munkaprogramjáról. Az Európai Parlament és a bizottság 2010-ben aláírt egy keretmegállapodást, és így lehet egyeztetni a kezdeményezéseket. A bizottság még nem állapította meg 2012-es munkaprogramját, ezért itt az ideje éppen Georgieva biztos megbeszélni azon területeket, amelyek kiemelésre érdemesek délutáni szakbizottsági ülésünk után a koordinátorok le fogják vonni a konklúziókat a vitából, és döntenek arról, hogy milyen ajánlásokat fogalmaznak meg az elnökök értekezlete számára, hogy milyen legyen a bizottság munkaprogramja 2012-ben. Át is adom a szót Georgieva asszonynak, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Um, uh, Elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt a Deve szakbizottság előtt szólhatok. Nagyon hasznos voltak idáig is az eszmecserék, melyeket lefolytattunk, és mindenképpen számítok az önök konstruktív, segítőkész észrevételeire. Amióta októberben itt jártam a bizottság előtt, drámai változásokat tapasztaltunk meg az arab világban, és hatalmas krízisek és katasztrófák sújtották a világot, gondolok az elefántcsontparti krízisre, a hármas katasztrófára Japánban, a Lib válságra, tehát a Lib válságra, és még további válságok és konfliktusok vannak Szudánban, a közel-keleten és a DRK-ban, azaz a Kongói Demokratikus Köztársaságban, tehát a KDK-ban. E sok krízis szükségesé teszi, hogy az Európai Unió emberi jogi, illetve segélypolitikája határozott és markáns legyen. Bárhova utaztam az elmúlt fél évben. Jemenbe, Tajföldre, ahol ugye burmai menekültek vannak a határon, vagy a líbiai, tunéziai határa, vagy az elfoglalt palesztin területekre. Azt látom, hogy az európai humanitárius segítség sok ezer ember számára jelent nagy segítséget, és, akik, és ők értik, hogy Európa a jó forrása mi a legsérülékenyebb emberek oldalán állunk, és azon univerzális értékek oldalán állunk, amelyek biztosítják, hogy a világ mindenki számára jobb hely legyen. Persze megelégedésnek nincsen helye, különösen nem egy ilyen történelmi pillanatban, mint a mostani. Ezért szakpolitikai eszközeinket és jogalkotói instrumentainkat áttekintjük, a jelenlegi helyzet tükrében, és éppen ezért ma arról szeretnék beszélni, hogy a legutóbb megvitatott négy prioritás érvényesítésében hol állunk az EU katasztrófára adott válaszkapacitásának megerősítése, az emberi jogi keret megteremtése, a humanitárius egység alkalmazása. Ez volna a négy Lássuk az elsőt. Nyilvánvaló, hogy milyen fontos prioritásról van szó. Mondok egy anekdótát, ez bevéste magát az emlékezetembe. Japánra gondolok. Márciusban Ázsiába utaztam volna, azért, hogy egy nemzetközi szimulációba vegyek részt, ahol egy hét és feles földrengés erre adott választ dolgoztuk volna ki, amely Indonéziát sújtotta volna a cunámival, amely ezután jött létre. Igen, elutaztam Ázsiába, de nem egy szimulációra, hanem a 9-es földrengés és az ebből közö, következő cunámi uh, miatt utaztam, és azt kellett, hogy megtapasztaljam, hogy a valóság százszor rosszabb, mint a legrosszabb szimuláció. Itt értettem meg végleges erővel, hogy a katasztrófára adott válaszok rendszerét meg kell erősítenünk, és a tagállamok is támogatnak ebben. Ezért idén éve végére javaslatokat készítünk elő a polgárvédel, polgári védelmi jogi instrumentum kialakítására azért, hogy megerősítsük az EU válaszadó kapacitását. Konzultációt indítottunk minden fontos szereplővel, és június közepén a szereplőkkel ennek a hatástanulmánynak az előzetes felismeréseit vitatjuk meg. Ebben a kontextusban szeretném megemlíteni, hogy milyen nagyra értékelem az önök szakbizottságának munkáját, különösképpen azt a munkát, amelyet Guardini asszony jelentésével kapcsolatban végeznek. Javaslataink roppant ambiciózusok és nagyon hálás leszek a parlamentnek, hogyha támogatnák bennünket. Önök e területen vezetők voltak a múltban, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is megőrzik ezt a vezető kezdeményező szerepüket. fő célkétőzésünk az, hogy a közös EU válaszadás hatékonyságát növeljük, biztosítsuk, hogy a megfelelő segítség oda kerüljön, ahol erre igazán szükség van, a lehető legrövidebb idő alatt igyekszünk a költségeket csökkenteni, illetve költséghatékonyan dolgozni. A pooling és a sharing az a két alapelv, amely meghatározza a munkánkat. Tehát eh, logisztikánkat egy forrásba tesszük, és megosztjuk ezeket az erőforrásokat, és igyekszünk a tagállamokat is arra ösztönözni, hogy ilyen, hogy bizottságokat állítsanak föl, és um, így a költségeket, illetve a ráfordításokat előre fel lehet mérni. Azt is látom, hogy az EU válaszadásának láthatóságát meg kell elő erősíteni. Sokszor nagyszerű munkát végzünk, de az emberek nem tudják, hogy jelen voltunk, segítettünk. A katasztrófa adott vá- eh, katasztrófára adott válasz megerősítése a katasztrófákra való felkészülés megerősítésével kell, hogy kéz a kézben járjon. Itt a szolidaritás elve kell, hogy érvényesüljön, a tagállamoknak mindent meg kell tenniük, hogy a katasztrófák hatásait megelőzzék, illetve potenciális hatásaikat kiküszöböljék, és ezért a 2012-re egy mitigációs tervvel kell előrukkolniuk a tagállamoknak. Hát ezen a mitigációs terven, ezen nagyon keményen fogunk dolgozni, hiszen fejenként, állampolgáronként 7 eurót lehet megtakarítani, hogyha jól gazdálkodunk. Lássuk a harmadik prioritást, a humanitárius keret megerősítését. With communication this, in December 20... A 2010-es közleményünkkel elkezdtük az európai konszenzuális akcióterv középidős áttekintését. No, az európai parlament Stíler asszony saját kezdeményezési jelentésével, illetve a tanács múlt héten elfogadott következményével, következtetésével járult hozzá ehhez a vitához. És így egy olyan konszenzust sikerült kialakítanunk, amely szignifikáns változáshoz vezet. Az a feladat, hogy a humanitárius szakpolitikákat mindig a humanitárius elvekhez igazítsuk, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a külpolitika, illetve a védelmi és külpolitikai és a krízisekre adott válasz menedzsmentjéhez. További szakpolitikai öm, hangsúlyokat helyeztünk el az EU humanitárius fellépésének konzisztenciája és hatékonysága, és a nemzetközi humanitárius rendszerbe való jobb betagozódásunk. Erről a háromról szeretnék röviden szólni, mert őt fordítottam le. Az első a segélyek hatékonyságának kérdése csak úgy tudjuk a legnélkülözőbb emberek eh, igényeit kiszolgálni, hogyha válaszadásunk a leghatékonyabb. Azt szeretnénk, hogy koordináltabb választ adjunk, jobban megosszuk a munkát, és a terheket is megosszuk. Ez és megakadályozok azt, hogy egy-két a tévén is látható krízisnél segítséget nyújtsunk, és a többieknél pedig ne nyújtsunk semmit. Bevonjuk a tagállamokat, és kérjük őket, hogy gondolkozzanak el ők is azon, hogy milyen konkrét lépéseket tehetünk ezen irányba. Ezzel összefüggésben a humanitárius eh, segítségnyújtási rendelet áttekintéséről is beszélek. 2011-ben történik ez. A 96-os rendelet jól szolgálja a munkánkat, de ugyanakkor fontos szakpolitikai és intézményi változások történtek 1996 óta és a humanitárius segítségnyújtás számára meglévő 214-es Lisszaboni szerződéses cikk valamire kell figyelnünk, illetve az európai konszenzus kijelentéseit is át kell tekintenünk. Nagyon fontos, hogy a jogszabályok rendszerének újra napirendre vételének hasznát is figyelembe kell vennünk. Tehát az európai emberi jogi, illetve humanitárius segítségnyújtás ügyét előre és nem hátra kell vinnünk. Éppen ezért. Biztosíthatom önöket, hogy nagyon óvatos, arányos lépéseket teszünk, hogy a rendelet kapcsán előbbre jussunk. A következő hónapban kezdődnek a humanitárius partnerekkel, valamint az Európai Parlamenttel is persze a tárgyalások teljes hatástanulmányt készítünk, ez adja majd munkánk iránymutatását. Hogyha jól végezzük el ezt a munkát, akkor joggal számíthatunk arra, hogy 2012 előtt nem, de addigra előáll a bizottság a rendelet módosítására vonatkozó javaslattal. Nos, ez a a jobb jogszabályok áttekintése, mely a modalitásokról és a szakpolitikai célkitűzésekről szól, nem kapcsolódik össze a következő pénzügyi tervidőszak vitájával, amely, amiről hamarosan beszélni szeretnék. A középidős áttekintés kiemeltem azt, hogy az EU humanitárius akciójának eh, konzisztensnek és hatékonynak kell lennie és össze kell kapcsolódni más politikai intézkedéseinkkel. Biztosítani kell, hogy közös, koherens választ adjunk az EU szintjén, és itt van egy specifikus kérdés, amely számomra nagyon fontos, mégpedig, hogy erőbb, erősebb kapcsolatokat építsünk a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési segítségnyújtás ügye között. Az a feladatunk, hogy biztosítsuk, hogy a nagy krízisek vagy katasztrófák áldozatai olyan gyors segítséget kapjanak, amely azután akadály nélkül átfolyhat a fejlesztési segítségnyújtás programjaiba. Tehát nem csak az ember életeket mentjük meg, és olyan életkörülmények között kell élniük, amelyek nem méltók az élő élethez, nem, hanem mindig is a humanitárius fázis vége utáni szakaszra is koncentráltunk, és ezt is tesszük meg a jövőben. Ezért tehát kollégáinkkal, a fejlesztési részlegen dolgozó kollégáinkkal is szorosan együttműködünk, azért, hogy egy mindenre kiterjedő, holisztikus megközelítésben tudjuk a gyors segítségnyújtás ügyét, a újjáépítés ügyét, a fejlesztés ügyével összekapcsolni. Pibax biztosan szorosan együttműködöm, annak érdekében, hogy együttműködésünk homlok terében ez a fajta szakpolitikai összekapcsolás álljon, rugalmasabb intervenciót is szükségesé kell tenni, különösen az átalakulás kontextusában. Harmadsorban miről akarok beszélni? Arról, hogy az EU humanitárius segítségnyújtását be akarjuk, jobban be akarjuk ágyazni ebbe a közegbe a nemzetközi humanitárius közegbe. Mi vagyunk az egyik vezető donátor az a világ színpadán, és um, hallottam, hogy Andrew Mitchell a UK Commission Humanitarian Emergency Response-tól tartott itt tegnap előadást, teljesen egyetértek az áttekintésből megfogalmazott célkitűzésekkel, jobb, világosabb, átláthatóbb és hatékonyabb célokat kell kitűzni magunk elé, és um, egy nagy nemzetközi konszenzust kell megteremteni, amely hasonlatosan az MDG-khez, a milleniumi fejlesztési célokhoz szintén vezércsillaga lesz a humanitárius munkánknak nagy kíváncsisággal várom, hogy mit mondanak önök e célok megfogalmazása során. Hatalmas lehetőség áll előttünk. Jövőre 20. évfordulóját ünnepeljük az ECHO-nak, az Európai Bizottság humanitárius szolgálatának. Ezt a 20. évfordulót nem csak múltba révedéssel fogjuk tölteni, hanem sokkal inkább a múlt tanulságaival felvértezve a jövőre fogunk készülni. A harmadik kulcs prioritás az én portfóliumban a humanitárius önkéntes testület felállítása. Az önkéntesség Európában nagyon fontos a 15 év felettiek 22%-a valamilyen módon önkéntesként dolgozik. És látjuk, hogy amikor katasztrófák sújtanak le, akkor az emberek szívesen segítenek embertársainknak. 2010-ben egy közleményt fogadott el a bizottság, amely azt mondta, kezdjük el a kísérleti fázist, a pilot fázist, amelynek segítségével 2011-ben fölállhat a humanitárius segítségnyújtó ö, politika, amely a toborzást, a képzést és az alkalmazását ezeknek, a humanit- ezeknek az önkénteseknek körvonalazza komoly konzultációs sorozatra tekinthetünk vissza, pilot projektek indultak, és mindaz, amit innen tanultunk, az a 2012-es jogszabály tervezetünkbe ölt majd testet. Végül, de nem utolsó sorban a Food Assistance politikánk megerősítése a cél. Mögöttünk vannak azok az évtizedek, amikor olcsóbbá váltak az élelmiszerek. Nem. Az élelmiszerek ára általában fölfele kapaszkodik az éghajlatváltozásokán, illetve a fejlődő, orsz, fejlődő világban egyre növekszik a középosztály, és ezek a tényezők fölviszik az élelmiszer árakat. E így az élelmiszerbiztonság kérdése a legszegényebb emberek számára súlyos kérdésé vált. Ezért tehát a Nemzetközi Food Aid Convention, tehát a Nemzetközi Élelmiszer Segély Egyezménye áttekintésében dolgozunk. Mi több azt mondhatom, hogy mi vagyunk az át, áttekintés motorja. Az egyezmény célja az, hogy az élelmiszer segítségnyújtás olyan eszköz legyen, amely függetlené válik a helyi lobbistáktól. Mi Európában úgy döntöttünk, hogy a mi mezőgazdasági termékünket és terményeinket nem akarjuk automatikusan becsatornázni, és az USA, amely eleinte nem akart elmozdulni az irányukba, pozitív lépéseket tesz. Ez az egyik kérdés, de persze a mm, élelmezés egy nagyon fontos kérdés, és itt is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a saját szakpolitikai elképzelésünknek megfelelően alakítsuk ki a keretfeltételeket. Köszönöm a parlament értékes munkáját a nutrition, az élelmezés kérdésében, és azon kollégák, munkáját, akik a fejlesztési szakpolitika területéről vizsgálják ezt a kérdést. Gabriela Zimmer nagyon fontos munkát végez az önök padsoraimban itt az élelmezéssel kapcsolatban. Befejezem. A több éves pénzügyi terv vitája megkezdődött, az Európai Bizottság június havának vége előtt mutatja majd be a jogszabály tervezetét, és ezzel megindulhat az intézmény közé egyeztetés a pénzügyi tervről. Nos, a négy prioritásról szólok meg. Mi a négy prioritás területén hatalmas nyomásnak vagyunk kitéve, azért, hogy munkánkat pénzeszközökkel is ellássuk. Jelenlegi költségvetésünk nem elegendő. Évről évre láthatjuk ezt, hiszen mindig a tartalékokat kell lehívnunk. Én egy fiskálisan felelősségteljes filozófiát képviselek. And from this philosophy that we have to be... Ez az a filozófia, amelyet követnünk kell, és nagyon prudensnek kell lennünk, hogyha az adófizetőink pénzét költsük. Tehát azt szeretném kérni önöktől, hogy olyan költségvetés dolgozzunk ki, amely biztosítja, hogy a finanszírozás rendelkezésre áll, figyelembe véve a történelmi trendeket és az emberek igényeit. Ez kb. 1 milliárd eurót tesz ki egy évben. Másodszorban az is cél, hogy egy nagyon prudens tartalékképzés is működjön, egy óvatos tartalékképzés is működjön az olyan esetekre, amikor az váratlan események történnek, az elmúlt tíz évből kilencszer hozzá kellett nyúlni a tartalékokhoz. Hölgyeim és uraim, bárhol is jártam volna, a tagállamokban, vagy pedig e- Európán kívüli országokban, ahol segítettünk, mindig teljesen világosá vált számomra, hogy Európa megszolgálta a saját állampolgárai tiszteletét, az állampolgáraink 80%-a támogatja az Európai Unió segítségnyújtási politikáját, de a krízisek által sújtott emberek elismerését is kiérdemeltük. Nos, ez azzal magyarázható, hogy a szolidaritás alapján állunk, mégpedig azért, mert ez így helyes. Ám a világ egyre komplexebbé, egyre sérülékenyebbé válik ugyanakkor, Éppen ezért ezek a lépések egyben a biztonság és a stabilitás zálogát is képezik az állampolgáraink számára. Köszönöm szépen! Nos, megadnám a szót a képviselőknek, először magamnak. És azt kérem magamtól, hogy röviden szóljak hozzá. Biztos asszony kicsit megelőzött abban, amit fel akartam tenni, mint kérdést. Azt hiszem, hogy át kellene dolgozni a rendeletet a humanitárius segélyről, mert ez 1996-os. Ez az átdolgozás figyelembe kell vegye az azóta történt fejleményeket egyes államok esetleg vissza akarnak térni az alapelvekre, azokat revideálni ön szerint? A sürgőségi segély, a fejlesztés továbbra is más területek pedig politikai elkötelezettség született ezeknek a közelítéséről átmeneti fázisok vannak a fejlesztés és a sürgősségi segély között. Hol tart a bizottságának értékelésében, hogyan kell ezeket összekapcsolni a pénzügyi, következő pénzügyi keretben. Végezetül szervezet egy konzultációt a partnerekkel, a törvényhozási eh, javaslatok előkészítése céljából a polgári védelem területén úgy tűnik az államok EU e polgári védelmi szervezet mellett foglalnak állást. Közös EU akciók mellett. Bennem az a kérdés merül föl, hogy az önkéntesség alapján hogyan történnek a felajánlások, hogyan lehet elég vonzóvá tenni a rendszert, például a közlekedési eszközök automatikus kofinanszírozása, társfinanszírozásával. Két-három kérdés javaslok megvárni, és akkor utána válaszolna. Kritű asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, hogy eljött közünk, Tudja, hogy mennyire fontos számunkra a struktúrát perveszít. Nagyon örülök, hogy rendelkezésünkre áll. Az SD frakció nevében nem csak kérdésem van, hanem szeretnék egy javaslatot tenni a 2012-es humanitárius segéllyel kapcsolatban. Amit hallottam, azok nagyon jó gondolatok. Szeretnénk, hogyha ezeket kidolgoznák és megvalósítanák. A 2010-es közlemény a katasztrófa védelem és a polgári védelemről továbbfejlesztést igényel. Fel kell állítani a polgári védelem egységes rendszerét, illetve javítani kell a tervezési mechanizmust úgy látjuk, hogy jobb koordináció szükséges az Európai Külügyi Szolgálat és az Önök Szolgálata között katasztrófa esetén, ha beavatkozás van. A humanitárius segélyekről segélyekkel kapcsolatban jobban kell végezni a monitorozást, illetve képzésre van szükség. Ebben részt kell vegyen az Európai Külügyi Szolgálat is. A megoldásunk része a diszeminálás is. Javasoljuk az EU rendelet felülvizsgálatát. Ez 2011 utolsó negyedévének a programjában kell szerepeljen. Szeretnénk, hogyha a költségvetés meg elég rugalmas lenne ahhoz, hogy az év során esetleg előforduló válság során fel tudjunk lépni. Vigyázni kell arra, hogy csak humanitárius célokra költsük az ebben a fejezetben szereplő eszközöket. Felhívjuk az érdekelteket, hogy közös EU stratégia fogalmazza meg a katasztrófa védelmi teendőket. Át fogjuk adni a frakciónk javaslatait írásban is. Remélem, hogy a titkársággal tudunk egyeztetni a jövő évi teendőkkel kapcsolatban. Az új tagállamok közül csak Ciprus felel meg a vállalt kötelezettségeknek. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a többi országnak fejlődnie kellett. Talán egy új tagállamban lehetne szervezni találkozót, ahol nem csak a kormányok, hanem a civil szervezetek is képviselve lennének Remélem, hogy a kollégák meg fogják érteni, mennyire fontos, hogy ezek az országok is tartsák vállalásaikat. Teljesen más a gondolkodásmód északon de a mi régiónk is tagja az EU-nak. Köszönöm. Merci, Madame Crétu. Je passe à présent la parole à Madame Keller. Keller asszony. sok a költség, ezt már mások is megállapították előttem először is. Köszönöm szépen Georgieva asszony, hogy eljött közénk, és a munkatevét bemutatta. Nagyon örülök, hogy már kért foglalkoznak a katasztrófa utáni időszakkal, elsősegélynyújtás, stb. Nem tudom, hogy kommunikáció, közlemény, vagy más foglalkozik-e vele, illetve ennek a vitának van-e valamilyen írásos nyoma. Ezen túl arra lennék kíváncsi, hogy tavaly, amikor sok katasztrófa volt, sok teendő, abból le tudnak-e vonni tanulságokat, tudják-e azt mondani, hogy valamit másként kellene csinálni a jövőben? A libyai esetről is vitát folytattunk, a humanitárius segély és a katonai beavatkozás kombinálásáról. Mi az ön véleménye erről az esetről? Egyetért ezzel a javaslattal? Ön szerint mik legyenek a buszeri találkozó prioritásai a humanitárius segély területén? Svensson úr a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig uh, öröm a biztos asszonyt hallgatni. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk. Uh, és nagyra értékelem mindazt, amit mondott, hogy a humanitárius segítségnyújtás ügyét előre kell vinni, és nem hátra. Development aid Fontos, hogy a fejlesztési segély is ilyen irányt vegyem. Azt szeretném kérni öntől, biztos asszony, hogy dolgozza ki a konkrét terveket, a különböző EU segítségnyújtások differenciált és rugalmas kezelése során, hiszen a humanitárius és a fejlesztési segélynyújtás között igenis szakadék tátong, és ezt a szakadékot át kell hidalni. Köszönöm szépen. Georgia Valszony, parancsoljon öné a szó. Thank you very much for the, uh... Köszönöm szépen a kérdéseket és az észrevételeket, amelyeket tettek. A Stifler asszony által feltett kérdésre azt mondhatom, hogy mi rendelkezünk ugye a 96 per 1-es rendelettel, amely jó munkát végzett, amely a munkánk alapját adta, de megvizsgáltuk ezt a jogszabályt, és azt alapítottuk meg, hogy az célok és a principiumok az elvek tekintetében, illetve a segítségnyújtási mechanizmusok tekintetében a jogszabály nem öregedett el. De persze a világ változik, változóban van. Új donátorok és új feladatok is jelennek meg, új adományozók. De nagyon prudensen, nagyon óvatosan kell megvizsgálnunk a jogszabály átírásának lehetőségét, hiszen ha megnyitjuk a vitát, akkor lehet, hogy olyan irányt vesz a vita, amely már nem konstruktív, és nem visz bennünket előre. Tehát óvatosan kell nyitogatni ezt a bizonyos szellencét. Nos, miért van mégis szükség, hogy az 1 per 96-ot átdolgozzuk? Azért, mert eh, van egy különösen kritikus elem az Európai Humanitárius Segítségnyújtásban, ez pedig az ige, igény alapú megközelítés. Miért van erre szükség a humanitárius közösség számára, ez világos, de néha az emberek mégsem értik, hogy mit, ez, mit jelent ez. Mit jelent ez? Nem törődünk a politikai meggyőződéssel, a vallási irányultsággal, semmivel, csak és kizárólag az emberek szenvedésével feladatunk az, hogy ezt a szenvedést, a szenvedésen segítsünk. És ilyen módon, hogy ilyen semlegesek vagyunk, két fontos célt érünk el. Egyrészt persze segítünk a nélkülöző embereken, ezzel persze hozzájárulunk a világ stabilitásának megtartásában, megtartásához. Másrészt példával is járunk elől mások számára, megmutatva, hogy a humanitárius segély nem egy politikai eszköz, nem egy olyan eszköz, amelyel az emberek meggyőződését, világlátását szeretnénk átalakítani, nem. Ez egy olyan eszköz, amelyel a legnélkülözőbb, a legkitettebb emberek drámai helyzetén segítünk. Igazi lelkesültséget merítettem abból, amikor néhány nappal ezelőtt Oroszországban jártam, Solygud miniszterrel, a rendkívüli helyzetek miniszterével, aztán a külügyminiszterrel, Lavrovval is találkoztam, és az oroszok mondták azt, hogy azt szeretnék, hogy a humanitárius segítségnyújtás depolitizált legyen. Ugye elég keserű tapasztalatot szereztek az oroszok a múltban a politizált, átpolitizált eh, humanitárius segítségnyújtással. Ez a fő kockázat, ez ellen kell fellépni, és bizony gyakran vannak emberek, akik azt mondják, hogy a védelmi, a kül, a emberi, a humanitárius politikát vegyük mindegy kalap alá. Hatékonyabb leszünk. Jó célt szolgálnának ezzel, jó szándék vezérli őket ebbéli vágyukban, de néha tudjuk, hogy a jó szándék kövezi ki a pokolba vezető utat, ahogy a szólásmondás mondja. Nagyon fontos tehát, hogy amikor a rendelet vitáját megnyitjuk, akkor nagyon világos tervünk legyen arra vonatkozólag, hogy hogyan visszük előbbre a humanitárius segítségnyújtás ügyét. Kretó asszony, önnek mondom, 2012 arra számítunk, hogy 2012-re sikerül ezt a vitát lefolytatni. Nem akarjuk a homlokunknak, még kevésbé halántékunknak szegezni a azt a pisztolyt, amelyel a idő szorít bennünket. Azaz tehát nem akarjuk elsétni a dolgot. Persze, megfelelő semlegességgel és függetlenséggel dolgozunk, de természetesen a komplex helyzetekben nyújtott össz-európai válaszadás részét képezzük mi is. A fejlesztési eszközök, a stabilitási eszközök kire is tekintettel kell lennünk ebben a kontextusban, és azt vesszük észre a kontextusban, hogy a stabilitás szolgáló instrumentum meglehetősen rugalmas. Egy könnyen hozzá tudjuk ezt kapcsolni a többi politikához. A fejlesztési finanszírozás nagy része nem így működik. Itt nagyon hosszú előkészületi szakaszok állnak fel, léteznek, hosszú ideig tart a végrehajtás. Egy ideális világban persze átmeneti időszakok működnének, vagy átmeneti finanszírozás működne. Nem kellene, hogy a, ezek új instrumentumok legyenek, a jelenlegi instrumentumaink futamidejét meg lehetne hosszabbítani azért, hogy a segítségnyújtás és a fejlesztés szakaszai jobban illeszkedjenek. Kretó asszony és Svensson úrnak is válaszolok a következő észrevételemmel, miszerint, hogy hogyan dolgozhatunk jobban a területen. Nos, válaszom egyszerű. Azokat a következtetéseket vontuk le, hogy egyrészt a fejlesztési oldalon megfelelő pénzügyi térséget kell létrehozni, azaz tehát nagyobb rugalmasságot és gyorsabb válaszadást kell biztosítani másodszorban. Ösztönzőket és nyomást is kell gyakorolni mind a humanitárius segítségnyújtás kidolgozásán és a szervezetek, illetve az államok irányába. Ezen felül az igény, a szükségletek felmérésében közösen kell fellépnünk az egyes EU szervezeteknek. Közösen érdemes tervezni, és így már azt is meg tudjuk tervezni, hogy ott a helyszínen hogyan tudunk fellépni. Én a fejlesztési részről jövök, most a humanitárius oldalon dolgozom, mindkét communityre, mindkét közösségre vonatkozik ez, amit mondok. Ugye a fejlesztési emberek azt gondolják, hogy hát a humanitáriusok azok csak amikor lecsap a katasztrófa, akkor szaladnak és segítenek, de nem értik igazán a szegénység igazi mélyebb okait. Ez a sztereotípia ebben a közösségben. Nos, tehát Zalik elnökkel együtt érvelünk amellett, hogy magas szinten kell együttműködnünk azért, hogy együtt jól megértsük egymás igényeit, illetve a krízis helyzetekből eredő igényeket és sikerüljön ne csak a krízis során választ adni, hanem a krízis utáni időszakban is jó választ adjunk, ehhez pedig arra van szükség, hogy a vezetők jól megértsék egymást. A Világbank legutóbbi fejlesztési jelentése épp a fragilis államok, a borulékony vagy instabil államok helyzetét elemezte ki. Kvázi egy eredményjelző táblára van szükségünk, ahol mely felmutatja, hogy az ilyen fragilis helyzetekben hogyan tudunk jól együttműködni, és mi a jó beavatkozás. Um, and also on my side, I mean, I am uh, financially for you, for, the, for our citizens, I have taken a Ugyanakkor pedig az állampolgárok fele is meg lehet mutatni ezzel, hogy a uh, humanitárius segítségnyújtás célja az emberek életének megmentése. Tehát ezt a pénzt nem használhatom fel arra, hogy iskolát építsek. De ugye, hogyha valaki három évvel később Pibalgúr irodájából megjelenne, hogy ezt a megmentett gyermeket elkezdjük iskolázni, hát mi volna ez, kérem szépen? Már elnézést kérek, mi volna ez? Nem. A szakértőinket egy asztalhoz kell ültetni, közös csapatokban kell, hogy megjelenjenek, és valóban a humanitárius segítségnyújtás fázisát, a építkezés fázisa kell, hogy kövesse. A Elefántcsontparton 60 millió jött a humanitárius alapból, 150 a fejlesztési alapból, és így persze a munkánkat ötvözni tudtuk. Mi a cél? Cash for work? Tényleg, a embereket élelmiszerrel akarom ellátni, ehhez cashre van szükség. Nem, nem adom ezt a kezükbe ezeket az eurókat, forintokat, filléreket, hanem munkát szerzek nekik, és a munkáért bért kapnak, és ilyen módon élelmiszert tudnak vásárolni. Tehát ilyen módon komplex, holisztikus módon próbálunk előrelépni a térségben. Aztán a katasztrófára adott válasz kapacitásunkat is meg kell erősíteni. Voltak éppen két lábon állunk. Egyrészt azon a területen kell választ adni, ahol nincsen szükség jogszabályra. A mikre alapozva, csak egy példát mondok, a mikre alapozva egy humanitárius válaszadó központot lehet fölállítani, amelynek felállításhoz nincs szükség jogszabályra, de ez mégis egy olyan platformot képezne, amelybe becsatlakoztathatjuk, becsatornázhatjuk a tagállami szakértelmet. Másodszorban pedig jogszabályra is van szükség, és mire a jogszabályt előterjesztjük, azt mondhatjuk, hogy így működik ez a mostani rendszer. A tagállamok felajánlásait így csatornáztuk be. Ezek a hiányosságok, és a hiányosságok áthidalására ezen javaslatokkal élünk. Vagy azáltal, hogy több forrást biztosítanak a tagállamokban, vagy ösztönzőket vezetnek be azért, hogy mondjuk a szállítás biztosítva legyen, vagy a megőrzés biztosítva legyen, vagy pedig esetleg a közös tulajdonban lévő logisztikát, technikát um, lehetne alkalmazni. Nem tudom, milyen megoldás. Nagyon fontos, hogy az önök támogatását és a tagállamok támogatását is megkapjuk ehhez, hiszen az a legfontosabb, hogy a rendszer működjön, hiszen a szakértőink eh, és az emberek, az állampolgárok 93%-a igenis azt mondta, hogy Európa egységesen kell, hogy választ adjon a kihívásokra. Kretó asszony, ön még a munkamegosztásról kérdezett, a külügyi szolgálattal való munkamegosztásra kérdezett rá a szélsőséges helyzetekben. Nos, betört, beüt a katasztrófa, mi vagyunk az elsők, akik megjelenünk, a mi csapatunk az, aki megjelenik. Itt humanitárius segítséget nyújtunk, a polgári védelmet támogatjuk, és hogyha szükség van rá, egy koordinációs mechanizmust is életbe léptetünk a tagállamok számára, hogy az ő humanitárius segítségnyújtásukat koordináljuk. Ám ha a katasztrófa az Európai Unión kívül történik, akkor természetesen bevonjuk a külügyi szolgálatot, és hogyha védelmi vagy kül, külügyi dimenzió van, akkor persze be kell őket vonni. Már nagyon sokszor megtettük ezt, éppen ezért nyugodtan mondhatom, hogy tudjuk mi a feladatunk, tudjuk hogyan lássuk el a feladatot. Ma délelőtt az Arté Arténak adtam interjút, és megkérdeztek, hogy legyen -e csak egy krízis szoba legyen, egy ilyen um, központ legyen, ahol a világ um, különböző területein lévő krízisekre választ adunk, letlényenek ezek környezetvédelmi, szociális, politikai vagy háborús válságok. Nos, erre azt mondtam, hogy Oroszországban és az USA-ban látottak alapján a válaszom az kell, hogy legyen, hogy nem a polgári védelem és az emberi jogi segítségnyújtást eh, kell koordinálnunk, ez kell, hogy legyen egy központban is. Teljesen más kérdés a többi krízis. Hiszen azok a szakértők, akik a, a, ebben a beavatkozási központban vannak, ennek a területnek a szakértői. Szükség van egy politikai um, központra is, Um, ahol nekem is egyébként lesz egy, egy helyem, tehát amikor politikai vagy katonai válaszadásra van szükség, akkor is be, meg kell kérdezni bennünket. Gondolj meg, emlékeznek erre a képre, amikor Obama elnök nézi a képernyőkön Bin Laden elfogásának akcióját. A Fehér Házban, a krízis szobában öm, volt, készült ez a fénykép, de mondjuk egy mérfölddel odébb, egy kőhajításnyira a Fimában van egy ilyen, ilyen válságközpont, amely kizárólag humanitárius katasztrófákkal és ezeknek az erre adott válaszsal foglalkozik az USA-ban. A humanitárius katasztrofákra adott válaszadó központon túl az össz központban is a fámának van egy képviselője. Franciaország vagy Olaszországban is így működik ez a rendszer, ahol a külügyben van egy krízisközpont, és a polgári védelemben központjában van egy krízis, krízis szoba, krízis központ, és persze kölcsönösen kommunikálnak egymással, kapcsolatban vannak egymással, és azt hiszem, hogy ez a helyes megközelítés, amelyet nekünk az európai szintéren is alkalmaznunk kell. Egyetértek azzal is, hogy a képzést meg kell erősítenünk, különösen azokat kell képeznünk, akik nagyon fontosak számunkra a katonaságot, illetve a, a fejlesztési community-t, de hát a tény az, hogy egész egyszerűen letaglóztak bennünket a krízisek. Teljesen kifeküdt a munkatársaim gárdája, néha én is. Naponta csak 24 óra van még nekünk is, és hetente csak 7 nap. Itt tényleg elértük a kapacitásaink határát. Megváltozott a világ, a katasztrófák és a krízisek komplexitása, sűrűsége és intenzitása csak nőtt, és hogyha jó munkát akarunk végezni, akkor ezt el kell ismernünk, ezt a változást, és látni kell, biztosítani kell, hogy tényleg készek legyünk, de kapacitásokkal is rendelkezünk. Beszéltünk még a rendelet átalakításáról, arról, hogy szükséges, szükség van megfelelő rugalmasságra. Ez a fő cél, hiszen hogyha elveszítjük a rugalmasságot, ember halál lesz, ne felejtsék, minden krízis más. Aztán az önkéntes testület, az önkéntes csapatról. We want to be sure that what we propose really fills a gap. Valóban nagyon alaposan kell elvégeznünk az önkéntes testület felállítását. Teljesen egy, egy, egyetértek a katasztrófák kihatásának csökkentésének célkitűzésével is. Egyébként a felkészültségről egy közleményt is előkészítünk. Nagy elégedettséggel hallgattam az ön javaslatát arról, hogy az új tagállamokra is valamilyet, ilyen tervet kellene kiépíteni. Nem utolsó sorban azért, mert én is egy új tagállamba jövök. Egyébként zárójelben mondom. Nem 0,15 százalék. Nem kapjuk meg a 0,15 százalékot, illetve én magam mondtam a bolgár kormánynak, hogy gyerekek, a 0,15%-ot nem perkáltátok, nem fizettétek be, de most már elmozdulás van a tekintetben. Aztán Keller asszony kérdezett rá a katasztrófák utáni helyzetre. Nos, minden nagy krízis után áttekintettük a helyzetet, megvizsgálandó, hogy miben változott a helyzet, hogyan tudunk fellépni. Igyekszünk ezeket a jogszabálytervezetekben megjeleníteni, munkánk szervezetében megjeleníteni. A tapasztalatok testet öltenek az Emergency Response Center kialakításában. Én ha engem kérdeznek meg, hogy mit tartok a legfontosabb tanulságnak az elmúlt időszakból, az következőt mondhatom. Egyrészt, hogyha hogyha, hogyha komplex krízis környezetben dolgozunk, akkor elengedhetetlen, hogy a tagállamokkal koordináljuk tevékenységünket is. Európának egyként kell fellépnie és dolgoznia nem kritizálhatjuk a többi szereplőt, az ENSZ-et vagy bárki mást, hogy nem koordinálja tevékenységét, ha mi nem koordinálunk. Nem könnyű feladat ez, de abszolút elengedhetetlen másodszorban. Mindig a legsérülékenyebb emberekre kell figyelnünk, és nem biztos, hogy nekik van a legerősebb hangjuk, ők tudják hallatni a legjobban a hangukat. Legutóbb a palesztin területeken jártam, az elfoglalt palesztin területeken láttam, például a Cisjordániai térség eh, C térsége, így hívják, eh, ez a Cisjordániai térség 62%-át teszi ki, és itt a beduinok és mások élnek, és erről alig hallunk a médiumokban. Pedig eh, szörnyű viszonyok vannak itt is, tehát fontos, hogy mi humanitárius szakértők mindig biztosítsuk, hogy tényleg a legvulnerábilisabb, a legsérülékenyebb emberek céljait szolgáljuk, és fontos, hogy a hatalom magas szintjein mi legyünk az ő hangjuk, megszólaltassuk az ő igényeiket, hangjukat. És múlt év, a múlt évben még azt is megtanultam, bármilyen triviálisnak is tűnik ez, hogy számítsunk mindig a előreláthatatlanra. Gondoljuk, gondoljunk mindig arra, hogy elképzelhetetlen dolgok történhetnek. Washingtonban léptem egyszer fel egy ilyen katasztrófakkal foglalkozó ülésen, és azt mondtam, hogy 14 hónapja töltöm be ezt a munkát, és minden elképzelhető e, e, katasztrófát megéltem már, kivéve, hogy egy, egy, egy üstökös ütközött volna össze csak 14 hónap telt el, csak 14 hónap, és minden szörnyűséget megtapasztaltunk, és ezután tört, mint még csak a japán, japán katasztrófa. Igen, hát nem kellett volna ezt a kérdést feltenniük, mert nagyon sok ötletem, gondolatom feltodul ennek kapcsán. Mégpedig nagyon fontos, hogy fel és elismerjük, mi több beismerjük, hogy az együttműködés nem egyirányú utca ahol a fejlett országok fej, segítik a fejlődő országokat. Nem. A mi világunkban az együttműködés mindig kétirányú utca kell, hogy legyen. Együtt kell, hogy dolgozzunk. Idén fejlett országokat, Ausztráliát, Új-Zélandot, Japánt és az USA-t sújtották a legsúlyosabb katasztrófák, és a legjobban felkészült országot, Japánt térdre kényszerítette a természet dühöngő ereje. Japán nem tudta, hogy mit tegyen hogyan segítsen maga magának. On Libya and military deployment, uh... Komoly feladat áll előttünk. Ami pedig um, a beavatkozást illeti humanitárius segítségnyújtás, most Libiáról beszélek, a, mindig az ultima rációnak tekinti majd a katonai beavatkozást. Líbiába még mindig nehezen, de még eljutunk, tehát ilyen módon az EUFORT-hoz erőit nem kérjük, nem, nem kérünk tőlük segítséget. Csak akkor, hogyha tényleg nem jutunk el a nélkülözőkhöz, akkor szólunk az EUFOR-nak. A civil vezetés alatt kaphatunk például katonai hozzájárulást, például, hogy harmadik államok állampolgárait és a mi állampolgárainkat hadihajók vigyék el Líbiából, vagy pedig a katonaság segített a civil igazgatás alatt a pakisztáni katasztrófa következményeinek áthidalásában. Az EUFOR-ról még mondok valamit, amit mindig újra elmondok. El kell ismernünk, hogy az EUFOR mandátuma mandátumát az EU, az ENSZ határozata korlátozza, mi szerint, hogy nem léphettek szárazföldre. Nem tehetitek a lábatokat Libia területére. Ez pedig azt jelenti, hogy a humanitárius szakértők hozzáférését biztosítani kell, hiszen a katonai beavatkozás nagyon korlátozott volna. Gondoljanak csak Miszerátárát. Hogyan segíthetünk Miszerát a lakosságának, hogyha nem léphetünk Lib területre? Hogy lehet-e félmilliós várost megvédeni? Hát nagyon nehéz feladat az. No, így néznek ki a dolgok, és nagyon hálások vagyunk, hogy az ENSZ egyhangúan támogatta azt a határozatot, amely a bengázi emberek életét megvédte, amelyel megvédhettük ezt. De egész addig, amíg a hozzáférést nem korlátozzák, addig mindent meg kell tennünk, hogy eljussunk a nélkülöző emberekhez, és mondom, a katonaság az ultima ráció. A hatékonyságra kérdezett rá, de őszintén szólva nem értettem ezt a kérdést, és talán majd a találkozó, az ülés után négy szem közt megválaszolom majd ezt a kérdést. Vagy hogyha megmagyarázna ezt a kérdést, hálás volnék. Coming meeting on aid effectiveness in Busan and what you ah. think. Um igen, arról van szó, hogy a humanitárius segély kell szerepel a napirendem. Ennek a perspektívával, tehát két hatékonysági kérdés merül fel. Egyrészt az eszközök többszöröződése. Hogyan lehet létrehozni jobb környezetet, és ne legyen átfedés, hanem kiegészítse egymás a különböző szervezetek munkája. Itt ö, szintén nagyon fontos az, hogy ö, hogyan lehet nagyobb hatékonyságot elérni a rehabilitációval és a fejlesztéssel illetve beszámoltathatóság, felelősség, hogyan mérjük az eredményt. Legyenek eredmények, 1,1 milliárd eurót költöttünk tavaly, 140 millió embert láttunk el vízzel, élelemmel, szállással. Így lehet számolni, így lehet költeni, hatékonyan. A koordináció kérdése természetesen transzverzális. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Görenc úrnak. Köszönöm szépen. Azt hiszem először azt kell elmondani, hogy Georgieve asszony főigazgatósága nagyon hatékony. Európa nagyon is jelen van, nagyon jól reagál Sőt, tovább is menne a kérdésem. A dolgok jellegéből fakad, hogy gyors reagáló készség szükséges, mert nem lehet előre látni a katasztrófákat. Én azon katasztrófákról beszélnék, amelyeket előre lehet látni, amelyet hosszú távon lehet sejteni előre. Itt gondolok az éhínségre felmerül bennem a kérdés, hogy mi a hozzáadott értéke az Európai Uniónak ezen a területen. Hadd vegyek egy példát. Nyugat-Afrika. Azt hiszem, hogy az élelmiszerbiztonság kérdését regionálisan kell tekinteni ebben a régióban. Hogyha Nigerben e, elég az élelmiszer e, termés adott évben, e, és cirkulál az élelmiszer, akkor Nigériában, ahol nagy a vásárlóerő, be tudja szerezni az élelmiszert, importálni tudja, szállítani tudja. Ha nem így van, akkor baj van. Tehát önellátás van elvileg, de a készleteket úgy kell felhasználni, hogy a legszegényebbek igényeit is ki tudják elégíteni, hiszen joguk van az élelmiszerhez. Pragmatikusan közelítek a kérdéshez. Az első gyarmatosító megérkezése előtt arra az időre. A szaudiak politikája az volt, hogy a az élelmiszert tárolták ő úgy, hogy három száraz évre számítottak a Sahelben. Ö, egyszerűen számítottak a katasztrófára. Itt tehát skála kérdés van. A nemzeti szint nem elégséges az ilyen katasztrófa megelőző, regionális szint kell. Európa az egyetlen talán Franciaország, Egyesült Királyság, Németország szintén gondolhat arra, hogy minden régiót lefedjen, de hát az Európai Unió az a szereplő, amelyik leginkább fel tud lépni regionális szinten. Hogyan fogják ezt intézni? Stratégiai partnerségkel. Fontosan oda kell figyelni erre a régióra, amelyet elfogad az a 15-16-17 ország a régióban. Hogyha nem így van, akkor nagyon brutálisan kell fellépni. Hogyha ezt nem fogadják el partnerség keretein belül, hogy hogyan lehet az élelmiszer katasztrófát megelőzni. Aki ezt elutasítja, annak vállalnia kell a felelősséget nem kérem ma a választ, mert tudom, hogy nagyon nehéz megadni, de az a javaslatom, hadd mondjam, nem lehetne egy szimulációs gyakorlatot végezni az önök főigazgatósága és Pibáls úr főigazgatósága között, és Dögurt úr szervezetével, hogy biz, nagyobb biztonságot érjünk el. Ez minden katasztrófát nem fog megelőzni, de egyeseket igen. Szeretném biztosítani, hogy ö, erre nagyon nehéz rálátni, hiszen a ö, ö, de legalább megtették, amit megtehetnek. Ezen nyilván nem fog foglalkozni az TV tévéhíradó, de ezen a stratégiai elgondoláson érdemes lenne e, elgondolkodni, és egy dokumentumot előállítani, amely e, elmondja, hogy az önök szervezet és Vibász úré és a partnerországok mit végeznek megpróbáljuk a katasztrófákat megelőzni. Ez inkább kommentár volt, javaslat, munkamódszer, mint kérdés. Azt hiszem nagyon jó javaslat, ha szabad értékelnem, most pedig rossz uh, kolléga kap szót. Köszönöm, kérje, Brodre. Kérje, Bidrobe, Köszönöm szépen, biztos asszony, a legnagyobb tisztelettel viseltettem az ön munkája iránt és megközelítése iránt. Azt hiszem, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk sok mindenben. Egyetértek azzal, hogy politizálni nagyon veszélyes a humanitárius segély. De nem értek egyet teljes mértékben önnel, mondta Barack Obama példáját, aki ö, Osama Bin Laden kivégzését végigkövete. De ami a humanitárius segélyezést illeti, a humanitárius aspektust illeti, az egyetlen dolog, amit láttunk, az az volt, hogy a testet hogyan mosták le, hogyan ö, vetették a tengerbe. Ezt elég keménynek tartottam. Éveken keresztül Bibliát osztottak a, az afrikaiaknak, és elvették a földjeiket. Ez volt a térítés azt mondta, hogy Afrika, amikor ide jöttek, akkor a Biblia volt a kezükben, nekünk a föld, néhány évvel később önöké volt a föld, és mi ott maradtunk a Bibliával, semmi mással a kezünkben. Olyan mechanizmus kellene, amely független, mint ahogy Strifler asszony mondta, amely válság idején a humanitárius segélyt tudja biztosítani. Krónikus éhezés van, éhínség, ez e, néha előrelátható, néha nem. félő, hogy politizáljuk a humanitárius segélyezést ez egy reális veszély. Másrészt pedig, ha van egy olyan ország, mint Ciprus, Ott van Ciprus példája pontosabban. Hogyha vitatjuk ennek az országnak a szerepét, gondolok itt Keller asszony szavaira. Hát lehet, hogy egy, nem tetszik egy ország, nem tetszik egy helyzet, de Ciprus előfoglalt, megszállott ország. Ciprus annyit tesz, amennyit tud. Elnök, köszönöm szépen, átadom a szót Georgieva asszonynak, és utána le is zárhatjuk, hiszen más már nem kért szót. Um, I, I, I take... Uh, Görens eh, úr felhívását, hogy térjünk vissza erre a témára, feljegyeztem. Valamennyit teszünk ezért, de ez nem elég. Ott van a világ élelmezési programja. Próbáljuk megnézni, hogy hogyan lehet a leggyengébb országokat segíteni, javítani a vásárlóerőt, a piacokat, összpontosítani nincs restrikció a humanitárius export esetében. Egyes országok, mint Oroszország úgy döntöttek, hogy leállítják az exportot, de kivéve a humanitárius szolgáltatásokat. Néhány lépést tettünk a múlt évben, amikor megvolt az éhínség kockázata a Szahara alatti Afrikában, a Szahelben, Niger, Mali, Nigéria, Északa, ez valóban, ezt én úgy hívom, hogy a kutya, amely nem ugat, vagyis ez nem volt benne az esti hírekben, ez a katasztrófa. Azért, mert a problémát előre jeleztük, és fölkészültünk rá. De több szemszögből kell ezt vizsgálni. Elkezdtük a munkát az élelmiszer biztonság érdekében. Piebász úrral és a mezőgazdasági biztossal, igaza van, de Gucht urat is be kell itt vonni, és ezzel még foglalkozni fogunk, visszatérünk önökhöz a válaszsal. A példa, hogy mit tett Obama Hát ezen nincs mit nevetni, de jó megjegyzés volt. Politikai és katonai műveletek vannak, és van, vannak humanitárius segély vagy mentő akciók, biztos, hogy a kettő nem ugyanaz. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a bizottság döntött, mégpedig úgy, hogy minket tett a, erre a posztra, vagyis jó magamat és Piebász urat, mert olyan országokból jövünk, hogy objektívebbek tudunk lenni, és így más a mi pozíciónk, mint ez mondjuk, ahogy a múltban történt, hogy amikor esetleg olyan dolgokat tettek, amit nem kellett volna. Én úgy veszem az ön megjegyzését, hogyha valaki azt akarja, hogy komolyan vegyék, nem elég a pénzt mobilizálni, megfelelő emberekkel dolgozni, hanem ragaszkodni kell elvekhez, és azokhoz következetesnek kell lenni, és éppen erre köteleztük mi el magunkat. Elnök, köszönöm szépen! A következő fejlesztési bizottsági ülésünk Brüsszelben lesz mégpedig június 14-én 3-tól 18.30-ig, június 15-én pedig 9-től 12.30-ig és 15-től 18.30-ig. Köszönjük szépen, biztos asszony, hogy eljött, és ennyire élénk, érdekes előadást tartott. Reméljük, hogy máskor is ön. Még egyszer köszönöm szépen. Az ülést befejeztük, de most zárt üléssel folytatjuk ebben a teremben mégpedig Malon asszonya lesz véleménycsere az ECO főigazgatóságról, az 1990. évi élelmiszersegély egyezmény újratárgyalása, jelenlegi helyzet, majd a koordinátorok ülése következik. Málon asszony az Európai Bizottság humanitárius segélyek hivatalának főigazgatósága. Csak a képviselők, asszisztensük, a az EP titkárságának tisztségviselői és a tanács és a bizottság lehet jelen, tehát asszisztensek és a politikai frakció képviselői a küldöttek mellett. A többieket felkérem, hogy csöndben távozzanak azért, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm a megértést.